Cari colleghi, diamo inizio. Tisztelt kollégák! Azt javaslom, hogy kezdjük el a szavazást. És még mielőtt elkezdenénk a szavazást, szeretném bejelenteni önöknek, hogy a gazdasági bizottság egy kijavító, egy korrigáló feljegyzést juttatott el hozzánk, ez pedig szerepel a mai ülésünk jegyzőkönyvében. A 216-os cikk négyes bekezdése értelmében, ami erre a kiegészítésre, korrigálásra vonatkozik. Ezt jóvá hagyjuk, ha csak egy frakció vagy 40 képviselő 48 órán belül nem kéri azt, hogy szavazzunk erről.